afternoon. Good afternoon. Jó napot kívánok! Migalski kolléga saját kezdeményezésű jelentéséről szavazunk. Címe Történelmi emlékezés a kultúrában és az oktatásban az EU-ban. Szeptember 17-én mutatta be, 355 módosítót nyújtottak be hozzá, Migalski úr az árnyék előadókkal együtt megpróbált mindent megtenni, ami lehetséges volt. Pillanatnyilag 18 kompromisszumos javaslat van, azonban ezeket nem osztja mindenki. Elég bonyolult lesz, és megkérném önöket, hogy készítsék elő szavazókártyájukat. Egy dolgot szeretnék jegyzőkönyvbe venni. Migalski úr jelentése olyan példákat tartalmaz, amelyekről azt mondtuk, hogy nem tölthetjük bele ezeket a példákat, amelyeket mindenki saját kénye kedve szerint határozhat meg. A legjobb lenne, hogyha lemondana ezekről a konkrét példákról. Még az ezt meg is tette, de 355 módosító érkezett be. Számos kompromisszumokba folyt, és éppen emzért a jelentés már nem annyira olvasható, mint az elején. Most ezt kérjük, ne Migalski úrra hárítsák ezért a felelősséget, hiszen eh, vártuk a módosítókat, és beérkeztek. Nem annyira világos a jelentés, már nem annyira jól olvasható, azonban ez nem Migalski úr hibája. Nem annak köszönhető, hogy nagyon sok mindent kellett egy tető alá hozni. Tehát nem annyira olvasható, vagy túlságosan zűrzavaros, hogyha a kollégák ezt így gondolják, akkor ez a, a saját felelősségük is, hiszen olyan módosítókat nyújtottak be, amelyeket Migalski úr részben átvett. Ezt azért szerettem volna mindenképpen előzetesen elmondani, hiszen néhány szóbeszéd már járja. Aki ma részt vesz a szavazáson, gondoljon arra, hogy ez az Európai Unió akkor lett egész. Akkor lett egészebb. Jó, ilyen szó németül nincs akkor lett nagyobb, miután közép-kelet-európai tíz ország is csatlakozott, amelyek utánunk 50 évvel még nagyon sok szörnyűségen mentek át. Sok minden számunkra nyugatról nem érthető. És szerintem sok mindent félre is értettek néhányan. Ez megmutatkozik a módosítók nagy konglomerátumában is. Tehát mindenkit szeretnék megkérni, hogy eh, gondolja meg, hogy hogyan viselkedik. Nekem nagyon fontos, hogy ne széthúzzunk, hanem inkább megkíséreljük, hogy eh, azokat, akik ezt készítették, megértsük, és elismerjük, hogy az árnyék előadókkal folytatott vitákban tényleg mindent megtett az előadó, hogy elfogadhatóvá tegye a jelentést. Elnézést, hogy ezt most így ilyen részletesen el kellett magyaráznom, de itt igazából szerettem volna elmondani, hogy mennyire nehéz dolgunk lesz, is. ezen elgondolkozhatunk. Míg az kiú, szeretne valamit hozzáfűzni? Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen ezeket a szavakat. Valóban az az érzésem, hogy a magam részéről olyan erőfeszítéseket tudtam tenni, amelyek mindent megtettek azért, hogy kompromisszumok alakuljanak ki, ugyanakkor sajnos ez nem mindig volt sikeres ez a törekvés, és kiderült, hogy Nyugat-Európa, Közép-Európa és Kelet-Európa között különbségek vannak a perspektívák tekintetében, a szemszögek szempontjából, a látásmódokban. Úgy gondolom, hogy ezt nem mindenki tudta megérteni, de köszönetet mondanék mind azoknak, akik válvetve küzdtek azért, hogy kompromisszumok alakuljanak ki, azért, hogy közös álláspontra tudjunk helyezkedni. De természetesen a szavazásunk révén tudjuk majd jelezni az álláspontjainkat, tehát köszönet mindenkinek, aki közreműködött. Köszönöm. A titkárság. Most nem szeretnék vitát nyitni. Egy nagyon-nagyon rövid megjegyzés, elnök asszony. Szeretném azt kommentálni, ahogy Menendez úr a szociál, szocialisták és demokraták részéről reagált erre a szövetre. Migaszki úr nem utasította el a módosítókat, de nem lenne tisztességes elfelejteni Menendez úr szerepét is, amelyet a végső szöveg kialakulásában játszott. Ma reggel említettem ezt Kamariver asszonynak, Ha milyen gyors, ha mindig ilyen gyors lenne, az nagyon jó lenne. Emlékszik, emlékeztetnék arra, hogy a titkárság azt mondta, hogy valamit elfelejtettek a szavazó listán, Sanchez Schmidt módosítója a 29 es után, Kavada úr 28-as módosítóját kell hozzáfűzni. Ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. Hát megint utalok erre, hogyha eljutunk addig. 12 EPP, including you, there should be 11. One of the EPP should not vote. Egy néppárti ne szavazzon. Not two, einer. Nem kettő, egy. Okay. Matula, you can vote. Matula szavazhat. Rendben. Tehát akkor elkezdjük a szavazást. Angolul fogok beszélni, így könnyebb lesz. 174-es mellett, ellene, tartózkodás, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Nem működik. Zárom a szavazást. 14-12 elutasítva. szavazunk, akkor nem vehetem mindig figyelembe, hogy éppen ki nem szavaz. Tehát 14-12 ellenében nem működik a gépe? Tehát 15. Még egyszer. Tehát még egyszer, mert nem működik. Mellette megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 15-13 ellenében elutasítva. 178-as. Mellette? Ellene? Ugyanaz elutasítva. Kalam úr, nincs itt a kártyája? De, rendben van. De nem változtat semmi. 180-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 179 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 177-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 175-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 181-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 176-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva illetve megismételjük a 176-ost. Zárom a szavazást. 14. Tizenhárom tíz ellenében elfogadtuk. Tehát akkor az 13-11. Ja. Még egyszer. Nem működik? Nem működött. Újra kezd. Maradjanak itt a technikusok. Tehát akkor megnyitom a szavazást. A 176-os. Zárom a szavazást. 13-14 ellenében elutasítva. 182-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, illetve ellenőrizzük. 182-es. Zárom. 11-17 ellenében elutasítva. 183-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 184-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 185 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 186 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 181 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett ellene mi? Még egyszer? Mellette a 12-es kompromisszum ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 188-as. Mellett? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük. 188. 188-as. Zárom a szavazást. Elutasítva. 11-12. A 200-asra térünk át? Igen. 200-as. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. 200-os. Zárom a szavazást. 13-13 elutasítva. 13-13. szavazzon akkor, amikor kell. 201-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom. Zárom a szavazást. 15-14, elfogadtuk. 202-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 203-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 204-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 205-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 206-os mellett ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük. 206-os. Closed. Zárom a szavazást. 18-11 elleniben elutasítva. 208-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 217-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 209 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 216 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 211-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Igen, tehát a 211-es a szóbeli módosító. hozzáfűzném, hogy az oktatási programok után egyidejűleg hangsúlyozza, hogy a tudományos kutatás vonatkozzon a nemzeti szocializmus és a kommunizmus esetére. Ez az utolsó oldalon van. Tehát ki támogatja ezt a szóbeli módosítót? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 212 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 215 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 213-as mellett nem? 14-es? 214-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 218-as és az összes többi mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 232-es alul mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 233-as mellett, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó. Még egyszer. Tehát 15-ös kompromisszum. 15-ös kompromisszum. Zárom a szavazást. 16-12 ellenében elutasítva, hogy mondtam. 234-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 17-12 ellenében elfogadtuk. Más. 247-es a másik oldalon. 240-es Kavada Schmidt mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 247-es. Zárom a szavazást. 13-11 ellenében elfogadtuk. 248 mellett, ellene, tartózkodás. Megnyitom. 248-as. Zárom. 13-11 ellenében elfogadtuk. 249 mellett ellene tartózkodás. Megnyitom a szavazást. Zárom. 13-11 ellenében elfogadtuk. 16-os módos kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 250-es. 250-es mellett ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, 13-15 elutasítva, 260-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 257-es, igen, 257-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 258-as mellett. Elfogadtuk? Elfogadtuk. Tehát a 16-os módosítóval. 256-os mellett. Ellene. Yes, sorry, sorry, Yeah, but yeah. you should help me, yeah? yeah. Okay. So. Otherwise I'm lost. 251. 251-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 14-12 ellenében elutasítva. 261-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. 261-es megnyitom. Zárom a szavazást. 15-12 ellenében elutasítva. 262 mellett, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom. Zárom. 16-10 ellenében elutasítva. 263-as mellett, ellene, elfogadtuk. 264 mellett, ellene, tartózkodás, megnyitom, 264-es. Zárom. 15-10, elfogadtuk. 265-ös, egészen a 270-ig, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 279-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor átmegyünk a 280-asra mellette ellene tartózkodás elutasítva. 289-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 284-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 283 as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 286 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 286-os. Még egyszer. A 286-ost ellenőrizzük, megnyitom. Zárom. Nagyon szoros. 15-14. Előfordul. Elfogadtuk. 287-es mellett. 291-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 292 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 293 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 294 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 295 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 296 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 297-es mellett. Akkor 296-ost. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 22 hét, kedvesem. es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 297-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 299 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 300 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, 13-16 ellenében elutasítva. 301-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a 301-es. Zárom a szavazást. 15-14 ellenében. 19-es kompromisszum. 19-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom. 19-es kompromisszum. Zárom. 15-13 ellenében elfogadtuk. 317-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 318-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 319 mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitva a szavazást. 319-es. Zárom a szavazást. 19 hét ellenében elfogadtuk. 320-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 332 mellett, ellene, nem? Ja, túl gyors, igen. Túl gyors, igen, már túl sok eltelt az évből. Tehát, 22 mellett, ellene. Most mennyi? Ja, a 20-as kompromisszum hol van? Ja. 20-as. Mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 324-es mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 321-es mellett? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 329 mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 330 mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 331-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 332-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom 332-es. Zárom. 15-14 elutasítva. 336 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 333-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 334-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom. Zárom a szavazást. 16-13 ellenében elfogadtuk. 335-ös mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 16-13 ellenében elfogadtuk, 335 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 348 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 349 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 350-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 351-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 351-es. Zárom a szavazást. 12-16 ellenében elutasítva. 352 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 353 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 3, 3, 54 mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 12-17 ellenében elutasítva. 355 mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 16-12 ellenében elutasítva 21-es mellett. Nem? Akkor a 17-es. 14-es? Nekem nincs 14-esem. Ja, a másik oldalon jártam. 14-es mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom. Zárom a szavazást. 15-11 ellenében elfogadtuk. 20... Hol vagyunk? 25-ös. 25-ös. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 26-os mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó. 20... Mit mondtam? 25? 26-os. 26-os. Megnyitom a szavazást. Zárom. 15-14 ellenében elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárva a szavazást. 14-12 ellenében elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-10 ellenében elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-14 ellenében elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk. 49-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodás. El, elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 66 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az 54-esről. Lezárom a szavazást. 14-13 ellenében elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-13 elemében elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 78 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 69-esről ellenőrizzük pontosabban, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 15-13 ellenében elfogadtuk. 73-as mellette. 69, a 69-est elfogadtuk, akkor 81-eshez értünk át. 81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 86 mellette, nem, 85, 85, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 87-es, 85-ösről. Lezárom a szavazást, 10-19 elutasítottuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103-as másik oldalon mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 103-asról lezártam a szavazást. 14-en mellette, 13 ellene elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 107 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-14 ellenében elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást hetes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. 12-17 ellenében elutasítottuk. 116, 17, 18, 19 mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-15 ellenében elutasítottuk. 124 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 122 mellette, nem, de. Elfogadtuk a hetes? Nem, jó. 122-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-12 arányában elutasítottuk. 123 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 123-asat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-10 ellenében elutasítottuk. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 125 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 125-ösről. Lezárom a szavazást. 18-11 elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 8-as kompromisszumról. Lezárom. 16-13 ellenében elfogadtuk. 139-eshez értünk. Járóka Lívia mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-11 ellenében elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 16-13 elfogadtuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 150 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a tízesről a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-15 ellenében elutasítottuk. 151-152-es mellette. Ellene? Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-14 ellenében elutasítottuk. 157-es mellette. Ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 155 mellette. Ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 154 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ö, pontosabban ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 10-19 ellenében elutasítottuk. 158 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 15-13 ellenében elfogadtuk. 160-as mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 161 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 162 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 163 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-12 arányban elutasítottuk. 164 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 167-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-13 ellenében elutasítottuk 168 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Könnyű volt, elnézést. 5-24 ellenében elutasítottuk. 169. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-16 ellenében elutasítottuk. 170-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 171-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 172 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 173-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 173-asról. Lezártam. 13-15 ellenében elutasítottuk. 1-es, 2-es mellette ellene. 1-es, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, köszönöm. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Ötösről. Lezártam a szavazást. 12-17 arányban elutasítottuk. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás. El, elfogadtuk. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk? 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 10-esről. Lezárom a szavazást. 14-13 ellenében elutasítottuk. 11-es mellette, ellene, nem látom. Akkor megnyitjuk a szavazást a 11-esről. Lezárom a szavazást. 14-12 ellenében elutasítottuk, 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-13 arányban elutasítottuk, 13-as mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizen mellette 18-an ellene elutasítottuk. Most a végső szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-en mellette, 13-an ellene elutasítottuk. Én ellene szavazok. Van valami probléma? Mi a probléma? Nem működött, de mindegy. Migelszki úr. Nagyon szépen köszönöm. Én tartózkodtam az utolsó zavazásnál, mert nem támogathattam egy olyan megfogalmazást a jelentés kapcsán, amely eltekint az igazságtól, meglep, megdöbbent az hogy három dolgot nem fogadtak önök el. Az egyenlőséget a kommunizmus és a nácizmus között, továbbá a lengyel haláltábor kifejezést a náci haláltábor helyett, úgy, ahogy azt a Knesset elfogadta, és nem fogadtak el, ez a harmadik dolog, a Katini gyilkosságot, ezt a genocidiumot. Én nem támogathatok egy ilyen jelentést, nagyon-nagyon sajnálom. Önök azt akarták, hogy ki ürítessék ez a dokumentum, és semmiféle értéket ne tartalmazon, belső értéke ne legyen. Köszönetet mondanék ugyanakkor mindazoknak, akik részt vettek azon ö, szavazásban, ö, a, amely erre a dokumentum, amely erre a dokumentumra ö, utal, de a nememet nem viselneti, mert ez szégyen lenne a számomra. Köszönöm szépen. Ah, Nagyon rövid leszek. Felhívták a figyelmünket arra, a szavazás előtt, arra a hipotézisre, hogy egyes kollégáink nem kellően figyeltek oda a közép-európai történelemre. Ezt a megközelítést elvetem, hogyha ez egy kívánság volt, akkor az egy dolog, de amennyiben ez egy megállapítás, azt nem tudom osztani. Én kiválóan ismerem ezeket az országokat, rengeteget dolgoztam ezen országokkal, és semmiképpen sem szeretném, hogy a politikusok fogalmazzák meg a könyveknek a tartalmait. Ezt már megéltük, és tudjuk, hova vezetett. Nem arról van szó, Bigelszki úr, hogy nem ismerjük a történelmet, drámai, tragikus volt a történelem, de ugyanakkor nem szabad, hogy az acél szélt újra bevesük a tűzbe, és úgy gondolom, hogyha ez a jelentés kifejezetten és kizárólagosan csak arra vonatkozott volna, hogy az oktatás milyen tartalmú legyen, akkor minden támogatást megkapott volna valamennyi politikai frakcióról, frakció részéről. De hogyha most arról van szó, hogy elítéljünk politikusokat, történészeket, szellemiségeket, és nem is tudom még ilyen kutatókat és kiket, akkor ebben nem tudunk szolidárisak lenni, és Márti, a mártirummal persze szolidárisak vagyunk a közép európai véráldozattal, követ, természetesen szolidárisak vagyunk, de mással nem tudunk lenni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Tőkés úr a szó. Yes. Tisztelt elnök asszony. Yes. Eh, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! kelet közép európából jövök nem akarom nagyjából egyetértek migalski úrral sőt még többről van szó nem akarok senkit kárhoztatni de megállaptom hogy vagy tudathasadásos az Európai Parlament vagy ignoráns, vagy tudatlan, mert képzeljék el, hogy visszaestünk a 2009 előtti állapotra. 2009-ben az Európai Parlament elfogadta az Európai emlékezetről és lelkiismeretről szóló, a totalitárius rendszerekről szóló határozatát, amelyben azonos mércével mért a totalitárius diktatúrák között, és kiiktatta a kettős mérce alkalmazását. Úgy érzem, hogy azóta tehát 2009-ben volt az új, kezdődött az új ciklus, az új ciklus alatt európai téren visszaesés történt a történelem megítélésében, és ezt azért tartom nagyon szomorúnak, mert otthon, otthon nálunk kommunista visszarendeződés megy végbe. Hát egy kétharmados romániai posztkommunista rendszer tobzódik hőzöng nap mint nap és megint félnünk kell attól hogy a kommunista utódkommunista erők visszatérnek és azt a folyamatot amely 89 ben indult el azt újból megakasztják vagy legalábbis lefékezik. mondom ezt december 17 én amikor a romániai ellenállás forradalom felkelés népfelkelés temesváron elindult és én ezt egy nagyon rossz ómennek tartom és megköszönöm migalski kollégának a munkáját és kvánom hogy az európai parlamentben is letisztuljanak ezek a kérdések és európa az európai történelem házában tudjuk egyesteni az európai történelmi narratívákat, keleti és nyugati narratívákat, mert a mentális vasfüggöny továbbra is létezik. Köszönöm a figyelmet. Äh, Köszönöm, Tökés úr. Martino és äh, Lökigol képviselő. Beszélhetek? valami zúgott. Én eh, azokhoz tartozom, akik eh, a jelentés ellen szavaztak, és pedig kezetektől fogva azt gondoltam, hogy igazából egy haszontalan retorikai gyakorlatról van szó. Nem írhatunk egy hivatalos európai történelmet. A jelentés számos részében úgy néz ki, mintha lenne objektív történetírás. Ki a bíró? Ki ítéli meg? A sajtószabadságot is garantálnunk kell. Van valamilyen legfelsőbb bíróság, amely eldönti, hogy mi stimmel és mi nem stimmel? Sok cikkben úgy néz ki, hogy bírává akarunk avanzsálni. Tehát, hogy ami történt, azt így meg így kell értelmezni. Most mi a helyzet? A totalitarizmust elítéljük, és például amikor az amerikaiak Irakot bombázták, azt miért nem ítéljük el? A totalitarizmust elítéljük, a többi meg azt csinálja, amit akar. Meg vagyok győződve róla, hogy valaki azt mondta, hogy 89 és 2009 között megváltozott valami. Így van? Így van, az ítéletünk változott meg. Az elején mindenki örült a nyugati demokráciának. És akkor is változtak az ítéletek. Ezt látnunk kell ma. Nem lehet úgy nyugatinak lenni, mint ahogy húsz évvel lehetett. 20 évvel korábban lehetett. Minnyájunknak megvan a saját bűnünk, de lassan elege van az embernek ebből a nyugati felszabadításból. Nyilván sokat szenvedett az ember keleten. Nálunk volt 20 évig fasizmus. Kicsi voltam, annyira nem emlékszem rá, de ami történt, az alapján nem mondhatom azt, hogy jogom van valamit elítélni, és más nem. Tehát szerintem már a, a megközelítés sem helyes, hogyha azt mondjuk, hogy lehetséges az európai történelmet megírni a politikusok szempontjából. Ez a történészek dolga. Történetírók, a tudósok, de a politikusoknak szerintem ez nincs köze, az Európai Parlamentnek sem. Rövid leszek. Szeretném elmondani én is, hogy nem azt mondjuk, hogy nem tiszteljük azt, ami 89-ben történt, és nem támogatjuk a keleti tragédia elítélését. Elítéljük, ami történt. Nem erről van szó. És itt egyet kell értenem az előttem szólóval, hogy ez a történészek dolga. Örültem volna egy olyan jelentésnek, amely valahogy kevésbé szemezgetett volna. Most karácsonyfát látunk, tehát politikai karácsonyfát. Igazából nem lehet egy ilyen fajta karácsonyfát megszavazni. Tehát sokkal inkább politikai dolgot kellene ebből csinálni. Hát, Kavada úr és Valtima úr is mondta, hogy mindenben egyetérthetünk, hogy elítéljük, hogyha ezen az úton indulunk el, de szerintem nagyon világosnak kell lennünk abban, hogy politikailag miről szavazhatunk. Hát szerintem sokan inkább politikai fókusz kellene. Köszönöm. Nevedelova azt az utolsó felszólaló. Köszönöm kész szépen. Szeretném ezt a vitát lezárni. Szerintem nincsen értelme, hogy azon most elvitázzunk, amit már háromszor megvitattuk. Pontosan tudtuk, hogy a döntés nagyon szoros lesz a jelentés megszavazásakor, elítélésekor. Köszönöm Igalszki úrnak a munkáját, nem értem, hogy min vitázunk még. Szerintem minnyájunk tudta, hogy valahogy ez lesz a vége. Igen, igen, igen. Szerintem azért ez egy komolyabb vita annál, hogy ezt befejezzük. Hannu. Elnök asszony. Nagyon rövid leszek amikor megszületett a jelentés, akkor azt mondtam, hogy ez nagyon nagy kihívás. Mondtam Migalski úrnak, hiszen eh, Európában mindenhol megvannak ezek a témák. És nekünk sajnos az európai történelmi alkotott felfogásunk máshogy is máshogy néz ki. Migalski úr igazából tehát nekem Finnországban tökéletesen értető, amit Migalski úr mond. De. De hogyha máshogy nézzük Európát, akkor ott mások a történelemkönyvek, és más valóságban éltek ott. Tehát nagyon nehéz. A történészek sem tanulnak közös nevezőt, tehát akkor a politikusok pláne nem. De azért előjöhetett volna a lengyel történelmen keresztül másfajta történelem is. De az mindenképpen helyes, hogy nyilvános fórumokon el kell ítélni azt, amit a kommunisták tettek. De itt mégsem találunk közös hangot. Végigmentem még az kiúrral a jelentésen. Észrevettem, hogy nem tudjuk egymást megérteni az Európai Unióban. Mások a hátterünk, mások a kultúráink, nagyon eltérnek egymástól az európai kultúrák. A politikusok nem találnak közös nevezőt, és a történészek sem találnak közös nevezőt Európa történelmében. Köszönöm. Pálya Deli kolléganő. E Köszönöm. saját kezdeményezésű jelentésről volt szó, és néhány okát említették annak, hogy miért lett ez az eredmény. A történelemnek függetlennek kell lenni. A történelem a történészek dolga. De volt egy nyilvánvaló kísérlet a jelentéstevő részéről, hogy a saját véleményét a többi kollégára ráhúzza. Azonban szerintem ezeket a dolgokat más, hogy kellett volna megvizsgálni. És Németország a második világháború után feldolgozta a történelmét. Tehát Németország szembesült a saját történelmével a második világháború után. Ez így nem történt meg. Parlamentként mindig kompromisszumot kell tudnunk kötni, korreknek kell lennünk, meg kell értenünk a múltat, és nem szabad a többiekre kényszerítenünk saját véleményt. Trüppel asszony? Csak egy rövid megjegyzésem lenne. Véleményem szerint a sztálinizmus és a kommunizmus bűneit el kell ítélni. Tudjuk, hogy milyen borzalmas bűnöket követtek el a gulágon, a munkatáborokban. De Németországban volt egy történész vita, és nagyon jó okai vannak apa, a, tehát nagyon jó okai vannak annak, hogy a nácizmus népírtását miért egy különleges bűnnek látjuk, és hogy mégse lehet összemosni ezt a sztálinizmus bűneivel. Szerintem egy ilyen különbséget tennünk kell, ez volt az egyik leglényegesebb kritikám. Akkor ezt a vitát most lezárom. Nagyon komoly vita volt. Ezt talán komolyan is lefolytathattuk volna korábban is így. Mindenkinek köszönöm a részvételt, senkintől nem vonom meg azt a jogot, hogy foglalkozom ezzel a témával. Mondjuk nekem az lett volna a kívánság, hogy egy olyan jelentést kapunk, amely minnyájunkat egy picit tovább vitt volna. De ami még nincs, az lehet. Nem történészként kezdtük el a jelentést. Politikusként, különféle nemzetek politikusaiként kezdtük el a vitát, más és más kulturális háttérrel, más és más tapasztalatokkal. Valószínűleg ezért nagyon nehéz kompromisszumot találni itt. Egy olyat, amely egyesítene minket. Nem sokkal maradt el a jelentés az elfogadástól, de azonban a előadó sem szavazta meg saját jelentését, mert néhány pont kilúgozódott belőle, amelyet szeretett volna bentartani, tartani, de minden jó akaratú embernek köszönöm a vitát. És most áttérünk a tízes pontra. Koordinátorok határozatainak a jegyzéke megérkezett önökhöz. Ha van mondani valójuk, mondják nincsen egyéb kérdés, január 20-án a következő ülésünk, és január 21-én Szeretném a tolmácsoknak megköszönni munkáját mindenkinek, békés karácsony kívánok, és boldog új évet. Köszönöm szépen, és viszontlátásra! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Okay.